konstruktív itt tartózkodást kívánunk. És most akkor térjünk a szavazásra. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság konzultációs kérelme ellene mellett tartózkodás elfogadtuk azután. Konzultációs kérem, a régió bizottsága igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A következő. A második olvasat egyszerűsített eljárás kezetében a tanács álláspontjáról az Európai Menekült Alappal kapcsolatban 2008-2013-as időszakra vonatkozóan nincsen elutasítási javaslat, nincs módosító, ezért a tanács állásfoglalását elfogadjuk. A második olvasat az egyszerűsített eljárás keretében a tanács állásfoglalása az energia és egyéb források fogyasztásával kapcsolatban, és energia fogyasztás szempontjából releváns termékeknél nem volt sem módosító, sem elutasító javaslat, ezért a tanács véleményét elfogadjuk. Ezzel a következő, a manka jelentésre jutunk. Ez a költségvet, az egyes módosító tevékenység, költségvetés egyes módosító név szerinti szavazás minősített többséget. Megnyitom a minősített többségre vonatkozó szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasították. Akkor nézzük a határozattervezetet. Megint név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen, megadom a szót. Nos, elnök úr, a gépem nem működik, most másodszorra sem szeretném, ha ellenőrizné valaki. Jó, rendben, akkor eh, egy mentőcsapatot oda küldünk. Nézzük akkor eh, a Sárneki jelentést, Czarnecki jelentést az EU általános költségvetésének mentesítése 2008-ra vonatkozóan. Czarnecki úrnak adom meg a szót. Señor Czarnecki. Szárnecki úr, e, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb a helyzet most a tavalyihoz képest, hiszen akkor csak novemberben tudtunk lehetőséget kapni arra, hogy ezt a problémát megtárgyaljuk. Most a parlament meg kell, hogy győzze a tanácsot arról, hogy a dokumentumokat teljes és meg, teljes formában, a megfelelő dokumentumokat teljes formában kell átadnia. Most az egyel korábbi évre vonatkozó dokumentumot kaptuk ugyanis meg. Ez a helyzet is azt mutatja, hogy az Európai Parlament nagyobb nyomást kell, hogy gyakoroljon a tanácsra a költségvetési kiadások kérdéskörében. Ez eh, mindenképpen szükséges. Köszönöm szépen, Czarnecki úr. Bo- Bodú úr? Nem működik a szavazógépem, köszönöm. Yes. Sí, también le enviamos un, un equipo. Jó, akkor oda is elküldöm a technikusokat. Ezek után azt kérem, hogy nézzük akkor meg a határozattervezetet a mentesítésről. Módosítás nincs. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság javaslata a parlamentnek az, hogy halasszuk el a mentesítésre vonatkozó határozatot. Ezt a javaslatot eh, bocsájtom szavazásra, név szerinti szavazásra. Tehát ha szeretnék a Költségvetés Ellenőrző Bizottság javaslatát halasztásra vonatkozó halasztását elfogadni, akkor mellette, hogyha nem, akkor ellene szav- megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy a mentesítést megad, megadjuk. Akkor térjünk át a Mikolasics jelent, Mikolásik jelentésre. A, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, ďakujem pán predseda, kolegyne a kolegovia. Köszönöm szépen. Pre európskych občanov pre európskych pacientov prijatím tejto egy nagy nap érkezett el ma azzal, hogy ezt az irányelvet elfogadjuk. Ezzel lehetővé tesszük azt, hogy a családok számára magas minőségű élet válik lehetővé, olyanok számára, akik régóta várják a beültetendő szerveket. Én kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen. Köszönöm Mikolasik úrnak. Két eh, módosító blokk van. Az egyes blokkról szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes blokk. Mert igen. Bocsánat, ez, ezzel kiesik így. Úgyhogy akkor szavazzunk a, a bizottsági javaslat egészéről. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A, a következő határozattervezet módosító nélkül néz, név szerinti szavazást megnyitom. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. A következő a parlamenti 2011-es üléseinek módosítása, igen. Meg, megadom a szót, uram. Fox. Sí, Fox. Fox úr, ügyendi kérdés, elnök úr. Megerősíte -e ön azt, hogy a négyes módosítás eredményeképpen csökken az az idő, ahányszor Strasbourgba kell jönni, ahányszor, ugyanakkor eleget tudunk tenni a 12 plenárisra vonatkozó szerződéses kötelezettségünknek. Gracias, Fox. Köszönöm szépen, Fox úr. Akkor szavazzunk. Léne úr. Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégák! A szavazási listából úgy látom, hogy az, elnökök, az elnök címe az, hogy a kettes módosító nem megengedhetőnek nyilvánítasson. Gondoljuk ezt végig. A, kettő, a, a szerződés 229-es cikke előírja, hogy március másodikán ülés legyen. Ez nem mond azonban ellent frakcióm beadványának ez ugyanis arra cél, azt célozza meg, hogy a Strasburgi hét a tizedik hétről a tizenegyedik hétre kerüljön át. Ez egyáltalán nem akadályozná azt, hogy március második eh, kedjén plenáris nap legyen. Azt akarjuk azonban, hogy a plenáris hét, a Strasburgi hét a 11. hét legyen. Ez nem megengedhetetlenség. Azt kérem tehát, hogy gondolják újra végig. Köszönöm. Sí. Gracias, señor Lene. Köszönöm szépen, Léne úr. A számból vette ki a szót. Pontosan ezt akartam én is mondani, amit már szinte eh, kitalálta. Je serai très bref, monsieur le président. Nagyon röviden fog fogalmazni, elnök úr. Nekem úgy tűnik, hogy a kétértelmű megfogalmazás ellenére a négyes módosítást jogot befogadhatatlannak kellett volna nyilvánítani, ugyanis a szerződéssel ellentétes, ráadásul a szerződésnek egészen egyértelmű a luxemburgi közösségi bíróság által való értelmezése, mi szerint Strasbourgban továbbra is ekkora számú ülést kell tartani. A szerződések egyértelműen szólnak, és a luxemburgi bíróság végig végzése is egyértelmű. Köszönöm. Szavazzunk akkor, de mielőtt el kell, hogy mondjam, hogy az elnökség úgy ítéli meg, hogy a kettes számú módosítás nem egyeztethető össze az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, ezért az elnökség úgy ítéli meg, hogy a kettes módosító nem elfogadható a 229-es szerződéscikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben kimondja, hogy az Európai Parlament, és itt most a 229-es cikket fogom idézni, március második kegyén ül össze, és az elnök értekezlet a naptárat úgy állt össze a 2011-es évre, hogy március 7-től 10-ig tartson ez az szak a 229-es cikk tiszteletben tartása érdekében. A kettes módosítás azt javasolja, hogy ezt az ülést a következő hétre toljuk át. Hogyha a parlament elfogadná ezt a módosítót, akkor ezzel megsértenénk a 229-es szerződés cikket. Ezért ez a módosító nem elfogadható, nem befogadható. Most a hármas módosítóról szavazunk, ki van mellette. Tehát a hármas módosítóról szavazunk, ki van mellette. Léne úr. Elnök úr, sajnálom, de ez így nem fog menni. A 129-es cikket ön jól idézte, de ez nem áll ellentétben a mi módosító indítványunkkal a 229-es cikkely, a második kedre vonatkozik márciusban, a mi módosító indítványunk pedig az egész Strasburgi hétre, azaz négy napra vonatkozik. Éppen ezért megengedhetőnek kell lennie annak, hogy a tizedikről a tizenegyedik hétre halasszuk el a Strasburgi plenáris hetet. Ez senkit nem akadályoz meg abban, hogy Brüsszelben a második kedden tartson ülést, és ahogy ön mondta, ezt a szerződés is előírja. Vamos Mire, señor, señor Lene. Léne úr, ez a módosító olyan kérdés lett fel, amit értelmezni kell, és az eljárási szabályzat úgy szól, hogy az elnökség végzi el ezt az értelmezést. Nos, az elnökség az előbb ismertetett okoknál fogva úgy döntött, hogy a kettes módosító nem befogadható, mert sérti a szerződés 229-es cikkét. Következésképpen minden más értelmezés és lehetséges, illetve tiszteletben tartunk minden más értelmezés, de az elnökség nem így döntött. Most a hármas módosítóról szavazunk, ki van mellette. Hölgyeim és uraim, a hármas módosítóról szavazunk, ki van mellette? ellene, elutasítva, ellenőrizzük a hármas módosítót, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. Következik a négyes módosító. Név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. a módosítót elutasították. Most az egyes módosítóról szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Az egyes módosítót elutasítottuk. Most a következő napi rendi pontra térünk át. Igen? Eh, Tisztelt elnök úr, elnézést kérek, de szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy eh, az elnökséget emlékeztessem rá, hogy eh, mindenképpen fel kell lépnie. Strasbourg és az európai fővárosok között közvetlen repülőjáratokra van szükség. Ahhoz, hogy ide utazzunk, két-három repülőt kell igénybe vennünk. Szeretném, hogyha ebben változás lenne. Gracias. Nagyon jó. Köszönöm szépen, Szaraka úr. Következő napi rendi pont. A Környezetvédelmi Szakbizottság állásfoglalás tervezetéről szavazunk most. A különböző adalékadanyokról. Lájnon Ja, danke, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennél a szavazásnál nem kell kerülő utat választanunk, közvetlenül döntetünk. Az MV azt javasolja a plenárisnak, hogy a hús darabok összeragasztását tiltsa meg, és a trombint ne tekintse adalékanyagnak. Kedves kollégák, a steaknek steaknek kell maradnia, és a sonkának pedig sonkának. Biztos vagyok abban, hogy a választók mind ezt szeretnék, éppen ezért kérem önöket támogassák a javaslatunkat, hogy a trombin ne legyen adalék anyag az élelmiszer eh, ügyi rendeletben. Köszönöm. Bien, señora Ayuso. Ayuso asszony. Ayuso asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A trombin adalékanyag, ami arra szolgál, hogy a húst összeragasszák vele. De semmilyen élelmiszer biztonsági indoka, semmilyen technikai ö, oka nincs annak, hogy betiltsák. Néhány országban ö, elterjedt a használata. Az elnök csendet kér. Tehát a trombinnal kezelt húst címkézve értékesíteni lehet, így a fogyasztót nem csapjuk be. Minden esetre az Európai Bizottságtól kérdezném, hogy kötelezettséget tudnak-e vállalni arra, hogy a felülvizsgálatnál a tájékoztatásról szóló szabályozás felülvizsgálatánál minden rendben fog történni, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, képviselő urak, amikor a trombin engedélyezésével foglalkoztunk, az Európai Bizottság az összes tagállammal karöltve mind a négy feltételt megvizsgálta. A következőkről van szó biztonsági aspektusok, észszerű technológiai szükséglet, tájékoztatási aspektusok, előnyök és hasznok a fogyasztó számára. Ami az biztonságot és higiénét illeti, az EFSA azt a konklúziót vonta le, hogy élelmiszerbiztonsági aggályokat nem vet fel ami a higiéniát illeti, én nem tudom osztani azt a nézetet, hogy nagyobb lenne itt a fertőzés veszély, mint mondjuk a darált marhahúsnál. Észszerű technológiai szükséglet, ez a második feltétel. A stabilizátorként működik a késztermékben ez a, az anyag, és megfelel a parlament által elfogadott szabályoknak. A harmadik, a tájékoztatási aspektusok, különösen azok az agályok, amelyek a jelentésben arra utalnak, hogy a fogyasztót félrevezetnék. Nos, ennek kiküszöbölésére szigorú feltételeket javasolunk, szigorúbbakat, mint általában az élelmiszeradalékoknál. Először is csak előre csomagolva lehet árusítani az ilyen termékeket, másodszorban többlet címkézésre van szükség, és mindenképpen szerepelnie kell, hogy hús darabokból van összeállítva ez a hús mindenképpen tájékoztatni kell tehát a fogyasztót, hogy milyen jellegű termékről van szó. Másrészt az enzimnek az eredete és állati eredete említésre kell, hogy mer- kerüljön a címkén. Ezek szigorúbb előírások tehát, mint azok az előírások, amelyek mondjuk a vérproteinre és más engedélyezett adalékokra vonatkoznak. Ezek esetében ugyanis nincs különleges címkézési előírás. Az enzim készítmények, amelyekről most szó van, több tagállamban használatosak, méghozzá úgy, hogy semmilyen címkézés nem ír elő a nemzeti szabályozást. A mi javaslatunk világos helyzetet teremt, és arra kötelezi a tagállamokat, hogy a címkézési szabályokat alkalmazzák. Következésképpen a fogyasztó tájékozottabb lesz, és azok a fogyasztók, akiknek nagyobb támogatásra van szükségük, illetve olcsóbb készítményekre hasznát látják ennek a húsfeldolgozásnak. Úgy gondolom, hogy ez az adalék anyag az élelmiszeripar fejlődésének a fogyasztó számára hasznos fejleménye. Úgy gondolom, hogy mindezek releváns indokok, amelyek miatt ezt a szabályozást érdemes elfogadni. Én kötelezettséget vállalok arra, hogy elmondjuk, a kötelezettséget vállaltam arra, hogy elmondjuk a fogyasztóknak, hogy mit esznek, és ennek a kötelezettségvállalásnak megfelel a ma vitatott jogszabály is. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig szavazzunk minősített többségi szavazás, mégpedig név szerinti megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Következik a Perello jelentésről a szavazás. Itt most az eltöltetésre kerül emberi szervekről. Szervadományozásról van szó. Négyes bekezdés mellette, ellene. Senki nem teszi fel rendesen a kezét. Javas, tehát megismétlem, négyes bekezdés ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szavazásra bocsátom a tízes módosítót mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-asról két részben szavazzunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szavazásra bocsátom a nyolcast mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es bekezdés mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 22-est elvetettük. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a 29-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 29-esről megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellenőrizzük a 33-ast, megnyitom a szavazást, Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Elbekezdés mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő az M preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanez a többség, tehát elfogadva. Az állásfoglalási indítvány mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A következő pont. Hauregi úr jelentése az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok mellette, ellene tartózkodás elutasítva, úgy látom. A 9-es módosító mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, tízes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Ötös mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva, Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, hetes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az állásfogás indítvány mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. következő állásfoglalás öt politikai frakció nyújtotta ezt be. Ez a római statutumot felülvizsgáló Kampalai konferencia. Hajtúr, parancsoljon! szóbeli módosító indítványt szeretne benyújtani ehhez az állásfoglaláshoz kapcsolódóan. Parancsoljon! A hármas módosító indítványban szeretném a notes szót a welcomes, azaz üdvözli szóval helyettesíteni. ellenzi -e valaki Howie Tour szóbeli módosító indítványát? Nem. Akkor szavazunk a hármasról, Két részben szavazunk erről. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes bekezés, első rész mellett, ki van az első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egy pillanat. A 11-es bekezdésben a négyes részben a zöldek szeretnének szóbeli módosítót benyújtani, megvan ennek az írásbeli verziója, és ellenzi -e ezt valaki a 11-es módosítót. Akkor szavazunk a 11-es bekezdésről, mellette ki van. Ellene tartózkodás elfogadva. A 21-es a bekezdés a következő. Hajt úr szeretne szóbeli módosítót benyújtani. Megvan mindenkinek a másolata. Ennek a szóbeli módosítónak ellenzi ezt valaki. Úgy látom, hogy nincsen, akkor szavazunk Hajt úr módosítójáról. Mellette ki van? Ellene? Kollégák, tegyék fel a kezüket. Mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második módosító, Biller asszony nyújtott be módosítót, mindenkinek megvan másolata, ellenzi-e valaki a szóbeli módosító indítványt, nem, akkor szavazunk a kettes módosítóról yo no cuento cuarenta años. ¿eh? A ver, no se muevan porque tenemos que contarles. Ne mañana, el, meg kell számolni, meg Rendben, ezzel elutasítva, tehát módosító elutasítva. Most a kettes módosítóról szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az elsfoglalás mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Szünetet tartunk. A szóbeli magyarázatokra következik, a következik a szavazat magyarázat. A módosított költségvetésről először Dobbs asszony parancsoljon. ¿Quién? Es el, el bono